berekeztett ülésünknek a menetét, és szomorúan kell önöket tájékoztatnom, hogy Pilar Juárez Bohal, a Haiti ö, látogató csoport tagja, még továbbra is eltűntnek van nyilvánítva, és keresik. Az Európai Parlament tagjaként nagyon hiányzik nekünk, és átérezzük ennek a helyzetnek a tragikumát. Anyagi segítséget ígértek a tagállamok, és 150 rendőrt küld az Európai Unió hajtéra. Mentőcsoportokat is küldtek egyes tagállamok. Ez a legsúlyosabb katasztrófa a Haiti történetében, és az emberiség történetének egyik legsúlyosabb katasztrófája is. Becslések szerint számos európai állampolgár is életét vesztette, illetve többen eltűntek. Most pedig arra kérném önöket, hogy egy perc, szüne, <clears throat> egy perc némasággal adózunk az áldozatok emlékének.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 körülbelül 7000 ember egyike ő, akiken minden évben halálbüntetést hajtanak végre. Ő az az első EU állampolgár, akit 95 óta Kínában kivégeztek. Az EU mindig is elítélte a halálbüntetés alkalmazását, és a parlament folyamatosan sikra szel azért, hogy a halálbüntetés alkalmazását felfüggesszék Kínában. Tegnap került sor Ukrajnában az elnökválasztás első fordulójára Kollégáink figyelemmel kísérik ezt a választást, tegnap a helyszínen voltak. Még nincsenek hivatalos információk a választás eredményéről. A kollégáink mostanáig nem kaptak